Hanno votato tutti? Mindenki szavazott? Che gli hanno espresso il loro... És eh, a szavazóbiztosok is eh, szavaztak? A szavazatszámlálók? Nos, akkor lezárom a szavazást, és akkor most eh, azt kérem, hogy az R1.1 terembe menjenek az urnákkal a szavazó, szavazatszámlálók, és most felfüggesztem az ülést, a képernyőkön lesz majd látható, hogy mikor kezdünk újra.